Folytatjuk a szavazást, és áttérünk a Gressle jelentésre. Nem? Gressle, de a Gressle jelentésre térünk át. Itt egy egyszerű név szerinti szavazás van. Megnyitom a szavazást. És uh, a szakbizottság képviselőjének adnám át a szót. Elnök úr, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák, Elnök úr, kedves kolléganők és kollégák, szakbizottsági elnökként többen megkerestek. Elmegy, elmegy a hang, elnök úr. sokan ráirányították figyelmemet arra, hogy az OLAF főigazgatójától kaptak információt, azonban a mi szakbizottságunk nem kapott ilyen információt. Tehát ez a parlament figyelmen kívül hagyása. És szeretném az elnök figyelmét felhívni arra, hogy vizsgáltassa ki, hogy miért nem kaptunk megfelelő információkat az Olaftól. Köszönöm. Köszönöm szépen az információt. Természetesen fogok információt kérni. Most pedig név szerint szavazunk a jelentésről. Megnyitom a szavazást.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 nem kapta meg a szükséges többséget. A közös álláspont a tanács részéről a nem változtatott formában, tehát ilyen megítélést kapott. Áttérjünk a napirend következő pontjára, a Gigold jelentésre. Átérek az első pontra, és uh, itt a szakbizottság véleményéről van szó. Első rész mellett ki van? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Tehát a második szé, a az első részről szavazunk, és pedig készfeltartással mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. Át térünk a második módosítóra, 2 CP ki van mellette ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Áttérünk a 14B1-es bekezdés H mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a szakbizottság szövegére, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Át térünk. A 2CB módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk a hármas módosító mellett ki van. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a módosított bizottsági javaslati szövegre mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Szeretném átadni az előadónak a szót. Kedves kollégák, elnök úr, itt visszautalnám a szakbizottsághoz az ügyet, hogy megkezdjük a tanácssal a tárgyalásokat, amint a tanács is megírta házi feladatát, és végre eldöntötte magát. Köszönöm szépen, akkor szavazunk erről a javaslatról mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ezt fogjuk tenni. Akkor most áttérünk a Gróte jelentésre. Áttérek a 22-től 25-ig és 27-es módosító, így név szerint szavazunk blokkban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk áttérünk a 26-os módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a 28-as módosítóra, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a bizottság módosított javaslatára. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Zárom. Elfogadtuk. Akkor szeretném átadni az előadónak a szót. Elnök úr, ugyanúgy, mint az előbb, az 57 per 2-es cikk értelmében azt javasolnám, hogy elhalasztjuk a zárószavazást és tanácsok, a tanácsal tárgyalásokat kezdünk. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Hát ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. The Abstimmung Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tehát így teszünk. Áttérünk a következő jelentés a párnyó jelentésre. Tehát a 49-es módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, Elfogadtuk. Így a kettes blokk okafogyottá lesz, és a bizottság így módosított javaslatáról szavazó most név szerint megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a jogalkotási javaslatról Szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Áttérünk a Podimata jelentésre. És a szakbizottság módosítóiról blokkban szavazunk 1-től 32-ig, 35-től 38-ig és 41-től 54-ig. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 33-as módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 34-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 39-es három részben név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második rész, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 55-ösről szavazunk két részben. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk az 58-as módosítóról, megnyitom. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a következő módosítóra. Ez az 56-57-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazunk a szakbizottság szövegéről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a bizottság így módosított javaslatáról szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát név szerint szavazunk a zárószavazásban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. A Bálc jelentésről szavazunk most, és átadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kolléganök és kollégák, itt szeretnék egy félreértést tisztázni, hiszen egy nagyon fontos témáról van szó, az euró lettországi bevezetéséről 2011. január 1-én. Úgy gondolom, hogy a szakbizottsági szavazás nem jelenti azt, hogy egy ilyen fontos témát a szőnyeg alá söpörjünk. És azt szeretném, hogy ne utasítsanak el egy vitát erről. Az elnökök konferencián elutasította azt, hogy eszmecserét tartsunk erről a témáról. Ez pedig úgy tűnik, hogy jelentéktelen témának számítana ez. Pedig nem így van. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy a lettországi euróbevezetés nem kap olyan fontosságot. Szerintem még egyszer tisztázandó, hogy egy euró csatlakozás mindenképpen üdvözlendő. És mindenképpen üdvözlendők Lettország fáradozásai, és ezekre több figyelmet kellene fordítanunk. Örülök annak, hogy Lettország remélhetőleg 2014. január 1-én bevezeti az eurót. De szerintem ezt, amit mondtam, el kellett mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen Bác kollégának. Kezdjük a szavazást. Egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. Abgelehnt. Elutasítva. Kettes módosító, szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk Szívből gratulálunk Lettországnak. Következő szavazási napi rendi pontunk a közlekedésbiztonságról szól, négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hogyha ellenőrzést kérnek, természetesen ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szeretném önöket kérni, hogy jó magasra emeljék a kezüket, amikor szavazunk. Egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító, mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Eredeti szöveg, 16-os bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. A szöveg egészéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. A tavares jelentés következik. Egyes módosító. Ez az egyik frakció alternatív állásfoglalás indítványáról van szó, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettőtől hatosig terjedő módosítók mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg 69-es bekezdése következik két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as bekezdés, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 77-es bekezdés. Szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78-as bekezdés, szintén név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 79-es bekezdés. Népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 81-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 85-ös bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Az így módosított egész szövegről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ellenőrzést kérnek, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nagyon szépen köszönöm. Wir kommen zur Abstimmung. A következő napi rendi pontunk a szavazás az Árvizek Európában című állásfoglalási indítványról. A szöveg egészéről szavazunk, több frakció közös szövegéről van szó mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. A következő a McCarthy jelentés az uniós bankszektor szerkezeti reformjáról. Négyes bekezdésről szavazunk, népszerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas bekezdés két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Kilences bekezdés az eredeti szövegben. Két részben szavazunk, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész. Szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es bekezdés, 2-től 6-ig terjedő módosítók az eredeti szövegben. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es bekezdés, illetve 7-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes bekezdés, két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva második rész, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. Tizenhármas bekezdés, szintén két részben, mindkét alkalommal név szerint szavazunk, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szintén elfogadtuk. 14-es bekezdés az eredeti szövegben. Szintén két részben szavazunk. Első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész. Név szerint szavazunk a második részről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Épreambulum bekezdés két részben, név szerint szavazunk, az első rész esetében megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezártam. szintén elfogadtuk. J. preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. L preambulum bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. M preambulum bekezdés mellette ki van. Kérem emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. T preambulum bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva a második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. AF preambulum bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. AJ, preambulum bekezdés, két részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva a második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Rót Bérend kolléganő. AK, preambulum bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A szöveg egészéről szavazunk név szerint, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk. A következő a VON jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ötös bekezdés két részben szavazunk. Első rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a második rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es bekezdés az eredeti szöveg szerint két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es bekezdés. Nép szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Eredeti szöveg. Két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14-es bekezdés. Két részben szavazunk. Első rész. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadva a második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as bekezdés, 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20-as bekezdés két részben, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös bekezdés. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26-os bekezdés. Név szerint szavazunk. Mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es bekezdés két részben szavazunk, első rész feltartással. mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész, népszerint. szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 60-as bekezdés. Szintén két részben Első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, második rész, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett ellenőrizzük, ellenőrzést kérnek az ötös módosító tekintetében, tehát akkor nézzük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igaza volt, köszönöm szépen a támogatást. A kettes módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. A kettes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ha akarják, még egyszer ellenőrizzük. Nagyon nehéz. Mert körülbelül az idő 20%-át elrabolja ez. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A hetes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt szerintem elfogadtuk. Geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 8-as D-ről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 9-es D mellett. Ellene. Elfogadtuk. A 10-es módosító jó, ha akarják, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 332, 332 ellenében. Tízes módosító mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Öffnet. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító mellett. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ki van ellene? Nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de, de ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13D név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14D mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. Akkor a 15-ösre térünk át mellette. Ellene. tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük. ez Mindig ugyanaz van. Mutassák meg a kezüket, mindig más az eredmény, azért, mert a frakciók más mondanak, mint ahogy szavaznak. Zárom a szavazást. Elutasítva a hármas módosító mellett ki van, ellene, elfogadtuk, most a 69-es bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor az egész szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk! Akkor áttérünk a Csesková jelentésre egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtok, a kettő az okafogyott, de ellenőrizzük. Jó, az egyes módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A többi akkor okafogyott. Tehát akkor kész vagyunk a szavazással, és most folytatjuk a szavazat magyarázatokkal. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!